rendelkezésére. Feltételezem, hogy nem utolsó alkalommal beszéltünk ezekről a kérdésekről. Köszönöm. Elnök, biztos vagyok benne, hogy nem utolsó alkalommal beszéltünk ezekről a kérdésekről, de minden esetre ez alkalommal lezárom a közös vitát a Mercosurról, és következik a következő napi rendi pontunk, ami pedig Alan Kadé jelentése, a halászat és akvakultúra termékek EU-ba történő behozatalának szabályai a KHP jövőbeni reformja tükrében. Már is megadom a szót Kádek úrnak, az előadónak négy percre. Elnök úr, biztos asszony, biztos úr, kedves kollégák! Az egyik igen erőteljes elképzelés ennek a jelentésnek az, hogy szükség van egy koherencia elérésére a kap és a közös halászati politika között. Ennek tükrében csak örülni tudunk annak, hogy ma a bizottság, a halászati biztos, Helki asszony, aki egyébként rendszeresen eljön hozzánk, és a kereskedelmi biztos Dögürt úr is itt vannak. Két biztos is jelen van egy jelentés tárgyalásakor, micsoda megtiszteltetés. Azért engedjék meg, hogy meglepőnek és ugyanakkor igen kedvezőnek tekintsem ezt a kettős jelenlétet. Először is, ami az emberi kapcsolatokat illeti. A halászati és akvakulturális termékek harmadik országból való behozatala a közösségi fogyasztás 60%-át képviselik. Ez eléggé aggasztó függőséget jelent az importon, kettős jelenségnek köszönhető ez. Először is, mert a közösségi termelés visszaesést mutat, másrészt még nagyobb a nyitás az import felé a közösségi piacon a bizottsági kereskedelmi politikának köszönhetően az elmúlt tíz év során. Ezek a jelenségek nehézségeket okoznak a közösségi halászoknak, akik paradox módon nem igazán megfelelő áron tudják értékesíteni termékeiket, pedig a kínálat alacsonyabb, mint a kereslet. Nyilván vannak feltételek, és keserűen tapasztaljuk azt, hogy az importtermékekre, amelyek masszív, tömeges mennyiségben érkeznek harmadik országból, nem ugyanúgy alkalmazottak, mint az Európai Uniós halászok vonatkozásában pedig szükség volna erre, hogy biztos, jó minőségű terméket, élelmiszert tudjunk biztosítani a fogyasztók számára, és hogy a megfelelő kultúrát is fenntarthassuk nálunk. Kedves kollégák, az európai halászat fenntartása egyáltalán nem vita tárgya. Elsősorban az Európai Unió jelentős tarifikának fenntartására van szüksége a halászat és akvakulturális termékek vonatkozásában, hogy a preferencia minket illesen nem csak a, a harmadik országokat, azért odafigyelve a fejlődő országokra, ugyanakkor a vto ra is odafigyelve, hogy biztosítsuk a feldolgozóiparunk fennmaradását is. Először is a tarifákra kell odafigyelni, és ezeket a termékeket külön kategóriába kell helyezni, mint kényes kérdés kategória. Figyelembe kell venni a nagyon szigorú ö, környezetvédelmi egészségügyi ö, feltételeket, és harmadsorban azt kérjük, hogy a kereskedelmi termékek ö, vonatkozásában a tárgyalásokat a kereskedelmi biztos vagy a halászati biztos folytassa. Így jobban oda lehetne figyelni a halászati és akvakultális termékek különleges jellegére. Szerintem nagyon jó pillanatban vitázunk erről az alapvető kérdésről, hiszen rendkívül fontos előestéjénél tartunk a kap reformjának. Ugyanakkor a dohai forduló vonatkozásában újra kell gondolnunk azt, hogy az Európai Bizottság nem megfelelően foglalkozott az Európai Uniós kérdésekkel. Ezen kívül Dögürt biztos úr kezdeményezése, aki jelen van körünkben, a bizottság ö, konzultációt kíván nyitni a közös ö, kereskedelmi politikáról a 2020-as stratégia keretén belül. Az Európai Parlament most már társ ö, ö, döntéshozó a kereskedelmi és halászati témákban is, ezért figyelembe kell venni véleményét. A tanácsnak és a bizottságnak ezért külön oda kell figyelnie azokra az ajánlásokra, amelyeket megfogalmaztunk ezen jelentésben. Én magam nagyon oda fogok figyelni erre a témára az elkövetkezendő időszakban, ezt kérem önöktől is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kelly úr. Üdvözlöm Damanaki biztos asszonyt, akinek meg is adom a szót egyből. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni Kadek úrnak és a szakbizottságnak, hogy támogatta ezt a saját kezdeményezési jelentést. Sajnálatát fejezte ki a felett, hogy a KHT reformjával foglalkozó zöld nem szentett elég figyelmet az itt felvetett gondolatoknak. Célom tehát ma az, hogy biztosítsam önt a felől, hogy a bizottság elkötelezett a felől, hogy minden szakpolitikát figyelembe vegyen, amely a KHT reformjára hatással lehet. Ahogy már kifejtettük, a reform célja, hogy megfordítsuk azt a negatív spirált, amelybe belecsúsztunk. A halászati ágazat sem ökológiailag nem fenntartható, sem gazdaságilag nem teljesít jól. Ezért arra van szükség, hogy robosztus halászati gazdaságra legyen, álljon fel, amely jól aknázza ki a természeti erőforrásokat, miközben lehetővé tesszük, hogy a halászok, családjaik és közösségeik megélhet, meg tudjanak élni e tevékenységekből. Olyan halászatra van szükség, amely képes szembenézni a piac kihívásaival. Tagállami szinten is, meg nemzetközi szinten is, ma is, meg a jövőben is. Ért, hogy harmadik országbeli méltánytalan verseny kockázatától félnek, és a társadalmi, szociális feltételek, környezetvédelmi, fenntartósági feltételek tekintetében, egészségügy tekintetében egyenlő feltételeket követelnek az import tekintetében is. Ezt minden tagállam ö, visszhangzotta, a, aki felsz, amelyek felszólaltak a tanács legutóbbi, halászló tanács legutóbbi ülésén válaszra van szükség tehát. Miközben változtatjuk a kap reformja keretében a halászati politika szabályait, a legnagyobb kihívás tövéből is az, hogy egyenlő játékfeltételeket biztosítsunk, követeljünk meg az összes termék esetében is, amely az EU piacára jön. E tekintetben mindannyian együtt kell működjünk, hogy jogszabályainkat végrehajtsuk és végrehajtassuk az illegális, nem bejelentett tiltott halászattal szemben is fellépve. Továbbra is az összes nemzetközi elv és szabályzat a jó tengeri és halászati politika tekintetében minden rendelkezésbe akarunk tartani, beleértve a környezetvédelem és a szociális szempontok érvényesülését. Azt is érzékelem, hogy szakpolitikán koherenciájára mutatnak rá, illetve az igénylik. Ehhez egy globális vízióra van szükség. Az Európában fogyasztott hal kétharmada, ahogy már önök is elmondták, már eleve importált termék. Ezzel biztosítjuk a, egyrészt az élelmiszeripar nyersanyag ellátását biztosítani, meg a méltányos árakat a fogyasztók számára. Ugyanakkor a piac egy harmadát még mindig európai ágazat látja el, amely munkahelyeket is jelent, és nagyon sok európai régió társadalmi szövetének fontos szálait adja. Tehát egyrészt a kht komoly reformon kell átmennie, ugyanakkor az EU kereskedelmi politikája továbbra is figyelembe kell vegyi az Európai Uniós halászati ágazat sajátságos voltát és társadalmi súlyát. Ezért várom, hogy de Güst kollégámmal együttműködhessek, és megkapjuk a megfelelő időt a szükséges kiigazítások létrehozására, a KHT reformjának ütemét is fenntartva. A VTO tárgyalások keretében különös figyelmet szentelünk a támogatások, az állami támogatásokról folyó jelenlegi vitának. Fenn kell tartanunk a lehetőségét, hogy a környezetbarát, innováció orientált kezdeményezéseket támogatni tudjuk a tagállamok részéről. Ami a piaci politikák revizióját illeti, egyetértek azzal a jelentéstervezettel, amely a KHT piaci reformját taglalja, és amely szerint a jelenlegi közös piaszervezési elemeket figyelembe kell venni. Erősíteni kell ezeket a termelő szövetkezeteket annak érdekében, hogy jobban tudjanak kapcsolódni a minőségi és volumen igényekhez a piacon. A új marketing standardek és fogyasztói tájékoztatási standardekkel, hogy bevezetése kerüljenek, ez pedig a címkézéshez vezet el bennünket. A fogyasztók több információt akarnak a vásárolt termékről, arról, hogy hol fogták a halat, hol élt az a hal, és arról, hogy a termék vajon a környezetvédelmi fenntartatósági feltételeknek megfelelte ezért jogalkotási kezdeményezéssel élünk, mely alapján a fogyasztóknak meg tudjuk adni ezeket a tájékoztatásokat. Egy szót hagy szóljak a végén az akvakultúráról. A bizottság teljesen elkötelezett azon célok mellett, melyet a fenntartható fejlődési stratégia követel meg az akvakultúra tekintetében, ahogy erről már a vonatkozó jelentésben is szóltunk. Osztjuk azt a nézetet is, hogy az akvakultúra fejlesztése az EU-ban csökkentheti a függőséget, az importoktól való függőséget, és jobban válaszolhat a folyamatosan bűvülő fogyasztói igényekre. Mielőtt lezárom, szeretném hangsúlyozni, hogy a mai vita, elnök úr, nagyon fontos hozzájárulást ad a KHT reformára vonatkozó előkészületekre, és nagyon fontos politikai üzenetet is hordoz, pozitív üzenetet, az Európai házban dolgozó nők és férfiak számára, akik ugyan készen állnak a keményebb fegyelem fenntartására, de a remény, a jövőre vonatkozó reményüzenetet is várják. Köszönöm szépen, tisztelt Damanaki asszony, most pedig Deguch urat kérem fel, hogy ismertesen nézetét. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. A bizottság üdvözli az Európai Parlament azon kezdeményezését, vagy azon döntését, hogy saját kezdeményezésű jelentést indít ezzel, ebben a témában. Ez mindenképpen hatással lesz a közös halászati politikára, illetve az azok kapcsolatos tárgyalásokra. Szeretném most elmondani meglátásaimat a jelentéstervezetről. A bizottság pontosan tudja, hogy milyen érzékeny területek vannak a, a halászat területén, és nagyon közel áll szívünkhöz ez a jelentés. Ezt az érzékenységet természetesen figyelembe vesszük a közös kereskedelmi politikában is. Az európai kereskedelmi politikájának a halászati ágazat különböző szempontjait kell figyelembe venni, illetve a fogyasztókat és a termelőket is megfelelően kell képviselnie. Halászati és akvakultúra termékek behozatának szabályai arra vonatkoznak, hogy megfelelő mennyiségű termék érkezzen az Európai Unió, el tudjuk, és el tudjuk látni az Európai Uniós fogyasztókat, ugyanakkor a célkötűzéseinket is figyelembe kell venni. Az Európai Unió nagyban rászorul a halászat és akvakultúra termékek behozatalára, nagyon nagy a kereslet a piacon. Nem csak a fogyasztókat, hanem a feldolgozó ipart is érinti ez. Nos, a jelenlegi közös halászati politikai reform kiváló alkalom az Európai Unió számára arra, hogy ennek a halászati ágazatnak a ö, gazdasági ö, lendületét fokozzuk. Az jelenlegi kereskedelmi ö, viszonyok a világ regionális és helyi viszonyok ismeretében nagyon fontos, hogy a tárgyalások megfelelően folyjanak. A bizottság figyelembe veszi azt, hogy az európai halászati ágazat milyen bonyolult a piaci hozzáféréssel kapcsolatos tárgyalásokon. Odafigyelünk a különböző érdekekre is, mint ahogy azt említettem. A globális és nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatban megpróbáljuk elérni azt, hogy a, a különböző határidők megfelelőek legyenek, illetve hogy mindez illeszkedjen a közös halászati politikai reformjához. A halászati jelentéssel kapcsolatban az egyik legfontosabb kérd- kérdésre utalnék, ez pedig az, hogy a dohai fejlesztési fordulón belül ö, milyen szerepet kapnak a halászati termékek. Nos, a, nem a termékektől nagyon nehéz elvonni, vagy, vagy függetleníteni a, a, a halászati termékeket, és nagyon fontos az, hogy a további piaci liberalizáció folytas, folytatódjon. A kereskedelmi főigazgatóságtól a közeljövőben ezeket a tárgyalásokat a halászati főigazgatóság fogja fordítani a bizottság összes tagja felelős természetesen a bizottság által folytatott tevékenységért a kereskedelmi és halászati biztosok felelősek ezek a tárgy, ezen tárgyalásokért, de nem állnak nem egyedülállóak, illetve nem ö, függetlenek mindentől. A tengeri főigazgatóság is természetesen a tárgyalás összes fázisában jelen van. A bizottság szeretné arra biztosítani a parlamentet, hogy tudjuk, ismerjük a halászati ágazat nehézségeit, természetét, ezeket figyelembe vesszük, és mindenképpen odafigyelünk ezen érzékeny kérdésekre, még akkor is, hogyha kereskedelmi partnereink nyomást akarnak ránk gyakorolni. Nagyon fontos az, hogy hatékonyak legyenek a tárgyalások, és ezek során a keres kereskedelmi akadályokat megpróbáljuk leépíteni, és ebben segítjük az Európai Unió kereskedelmét. Nagyon fontos az, hogy a kétoldalú és multilaterális kereskedelmi tárgyalásokban egyelő viszonyokat garantáljunk mindenkinek. Nagyon fontos az is, hogy az érintett, fél, érintett felekkel megfelelő konzultációt folytassunk, és ez vonatkozik a harmadik országokból származó e- importra. Az Európai Uniónak ilyen esetekben is érvényesítenie kell minőségi e- e- elképzeléseit, illetve ide tartozik a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kritériumainkra a különböző kereskedelmi fórumokon a FAO-val, a regionális halászati szervezetekkel és másokkal. Hadd biztosítsam önöket arról, hogy bármikor rendelkezésükre állok, hogyha ezzel kapcsolatban a halászat és akvakultúra termékek tárgyalásával kapcsolatban kérdéseik lennének. Köszönöm, most Zsadó úr következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos hogy biztos úr, azt gondolom, hogy meg kell jegyezni azt a konvergenciát, amely a Halászati Bizottság és a Nemzetközi Bizo- Kereskedelmi Bizottság között létezik a parlamentben ebben a kontextusban. A halászat mind a mellett rendkívül fontos a foglalkoztatottság, a kulturális identitás szempontjából is Európában. Olyan ágazat is, amelynek ma rendkívül erőteljes a hatása a különböző forrásokra, tengeri forrásokra, illetve készletekre, amelyek hal, hal szempontjából túl halászatnak minősülnek. Végezetül a közös halászati politika célja Európában nem más, mint az, hogy alkalmazkodjon a halászathoz, illetve a globalizációhoz, a mindenféle kereskedelmi téren a szociális, környezetvédelmi és gazdasági szempontok figyelembevételével. Nyilván a szociális környezetvédelmi kritériumok a kereskedelmi megállapodások vonatkozásában halászati termékek esetében is rendkívül fontosak. Támogatjuk azt az elképzelést, hogy a halászat, a halászati termékek kikerüljenek a NAMA körből, mert egy hal nem zokni vagy mosógép, hanem alapvetően fontos az élelmiszerbiztonság szempontjából, a biodiverzitás szempontjából. Ugyanakkor világosan kell fogalmazni. Attól kezdve, ha a nemzetközi tárgyalások síkjára kerülünk, az európai politikának példaértékűnek kell lennie, több halásszal kell rendelkeznünk, jobban megfizetett halászokkal, nem szabad túlhalásznunk a területeket, ahol, vagy más területeket, ahol megvesszük a halászati jogot. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a frakciók hozzászólói Következik a néppárt részéről Antinóró másfél percben. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztosok, kedves kollégák! Először is Kadek úrnak szeretnék köszönetet mondani munkájáért. Hihetetlenül jó munkát végzett egy ilyen rendkívül fontos témában, a halászat témájában. Nos, hozzászólásomban azt próbáltam, vagy próbálom illusztrálni, hogy mennyire fontos ez a, mennyire fontos a halászati, mennyire fontos a halászat itt Európában az egészségügyi, egyéb standardok, de erről már mind beszéltünk, úgyhogy nem akarom az idejüket rabolni ezzel. Egy nagyon fontos dolgot azonban nem kerülhetek meg. Ezt, ezt próbáltam kihallani Degucht úr szavaiból. Azt hiszem, van itt egyfajta átfedés a különböző biztosok tárcája között. Ezt mindenképpen alá kell húzni. Elhangzott ma, hogy a halászatnak nagyon-nagyon fontos a szerepe, hogyha nem akarjuk, hogy továbbra is csökkentsék a halászok a munkakapacitásukat, hogyha nem akarjuk, hogy a halászok hátrány, még hátrányosabb helyzetbe jussanak, akkor sokkal nagyobb figyelmet kell erre fordítani. Deguktúr említette, hogy teljes mértékben elkötelezi magát mindemellett. Talán a halászati, a halászati biztos elkötelezettsége is nagyon fontos lenne, hogy valóban minden megvalósuljon, és hogy valóban a jövő felé tudjuk utunkat építeni. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kollégák, kérem tartsák be a hozzászólási időt, mert már most is nagy késésben vagyunk. Kapula Santos úr következik a szocialisták nevében. Senhor Presidente, Senhora e Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados. Os produtos da pesca... Kedves képviselőtársaim, a halászat és az akvakultúra rendkívül fontos az európai élelmiszerellátás, az európai étrend szempontjából. Több mint 60%-át a szükségeteknek importból szerezzük be, hogy Damanaki biztos asszony is rámadatott. Ez a tény mutatja, hogy mennyire fontos Kadek úr jelentése és mint árnyékelőadó én is együtt érzek, együtt dolgozom vele, kutatva azt az állapotot, amely az ágazatban az európai fogyasztók érdekei és az ágazatban dolgozók munkahelyeknek fenntartása között fennáll. Az én frakcióm az alapkövetkeztetéseket osztja, melyeket Kadek úr jelentése tartalmaz, különösen azon aggályokat és ajánlásokat, melyek arra mutatnak rá, hogy minőséget és egészséget is kell garantálni az importált halászati termékek körében is illetve azokat az elemeket, amelyeket a, a élelmiszeripari konzervtermékek tekintetében megfogalmaz a jelentés. A jelentés más fontos gondolatok is felvet, amelyekre most nincs idő, ám annyit elmondotok, hogy frakcióm a jelentés mellett fog szavazni, és gratulálok Kadek úrnak a jó munkáért. For the liberals and democrats, for one... Köszönöm szépen, uh, Gallagher úr következik. Köszönöm szépen először, és Kelek úrnak szeretnék gratulálni ehhez a jelentéshez. A hal árak csökkentésének oka az, utolsó, az elmúlt években a nagy verseny volt. Nem az EU operátorok szabta feltételeknek köszönhető ez, hanem annak, hogy olyan áron kerülnek az európai piacra, ami nem ugyanaz, mint a mi saját termékeink. Remélem, hogy a biztosok foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Nagyban függünk az import termékektől, ezt mindkét biztos elmondta, de amikor saját hazámra tekintek, amikor 46 tonnát importálunk, úgy tűnik, hogy a fogyasztók nem igazán tudnak arról, hogy milyen sok az import hal. Szeretném, hogyha megoldanánk ezt a problémát, de ehhez meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehet kiváltani az importot hogy a 66%-ot, az 50%-ot csökkentsük. De ennek érdekében meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a szükséges a, ö, bürokrácia, amely pillanatnyilag sújtja ezt az ágazatot, egyszerűsödjön, és hogy minden főigazgatóság, minden kormányszerv és a tagállamok összefogjanak ezen ágazat érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm, Lővin asszony, a zöldek képviseletében. Másfél perc, nem több. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Örülök annak, hogy megszületett a kadek jelentés az EU halászat importjáról. Európában a halállomány nagyon sokat csökkent, megfogyatkozott. A halak, az Európában fogyasztott halak több mint 60%-a importhal, és ennek nem feltétlenül kell illeni. Tudnánk jobban is kezelni saját állományainkat, fenntarthatóan. A, maxim, a úgy kéne halásznunk, hogy, ezt, hogy egyfajta fenntarthatósági küszöböt ne lépjünk túl. Nem csak, csak saját halászati termékeink exportjáról szól ez a jelentés, hanem az, arról is szól, hogy milyen rendeleteket alkalmazhat, vagy szabályokat alkalmazhat az Európai Unió. Nagyon fontos kitétel az is, hogy minden egyes hal esetében tudni lehessen, hogy mikor fogták ki azon halakat az illegális halászat nagyon komoly gondot jelent, sajnálatos módon a szegény országok ez ellen nem tudják fölvenni a harcot, a komoly korrupcióval rendelkező országokban nehéz az adminisztrációt megoldani, és már pedig, a import, már pedig az export halakhoz dokumentumokat kell mellékelni. Tehát fenntarthatóságra van szükség, illetve más országoknak technikai és egyéb finanszírozási segítséget kell adnunk, hogy meg tudják oldani, optimalizálni tudják az exportot az ESZ-nek is vannak ezzel kapcsolatos standardjai, de ezeket alkalmazni kell. 2006-ban az EU megvizsgálta a FAO felelős halászati egyezményét, ezt kell továbbiakban is folytatni. Robert úr következik az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon-nagyon köszönöm Kedek úrnak ezt a nagyon fontos jelentést, mely a közös halászati politika ö, szempontjából oly jelentős. Láttuk már, hogy a KHT-nak mely sok, milyen sok vetületét érinti ez a jelentés, és hogy mennyire más a helyzet, mint ahogy a bizottság állítja a halászati politika tekintetében. Fontos tehát, hogy éles szemmel vizsgáljuk meg ezt az ágazatot a halászok jóléte kell legyen a legfontosabb irány, és a halászati politikát ez kell, hogy vezérelje. Biztos asszony, nagyon sok tekintetben, nagyon sok találkozón azt mondotta, hogy a közös halászati politikát újra kell formálni, reformálnunk kell. Úgy hiszem, hogyha ezt a jelentést abban foglaltakot végrehajtjuk, az alternatíva lehet az Európai Bizottság által felvázott koncepcióval szemben. Madame Dodds is next for one minute. Köszönöm, Dodds asszony, egy percre. Köszönöm. Tisztelt biztosok! Először is szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek, nagyon jó jelentést készített. Július 24-én, 2008-ban a gazdasági válságra válaszul az Európai Halászati Tanács átmeneti intézkedéseket fogadott el, restruktúrálva az európai halászflottát. Nos, ez, erre jött még a globális recesszió, és Észak-Írországban, illetve más európai országokban a halászok helyzete hihetetlenül megromlott. A különböző halfajták importja egyre nagyobb értékben megnövekedett azóta. Európában sokan esznek halat, importálni kell a haltermékeket, de nem bármilyen áron. Először is, vagy egy részről a különböző halászati támogatásokat meg kell támogatni, mondják a kollégák. Nos, ha halászak, hogyha olyan haltermékeket engedünk bejönni ide, amelyek nem rendelkeznek ugyanolyan, gazdaság, ugyanolyan standardokkal, egészségügyi és más standardokkal, akkor hogyan is mondhatjuk, hogy fenntartható halászatot folytatunk? Nincs itt konzisztencia, és mindenképpen támogatom Kadek úr jelentését. Thank you, Köszönöm szépen. Kedves kollégák, akik szavazni jöttek, láthatják, hogy 12-20-kor fogunk szavazni, úgyhogy kérem maradjanak csendben, hogy befejezhessük az a jelentést. Fraga Esztevez a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés válaszul születik, a halászati szektor frusztrációját válaszolja meg. Itt nem protekcionizmus, protekcionizmusra lenne szükség, hanem arra lenne szükség, hogy a kereskedelmi főigazgatóság ismerje a problémát, és felelősségteljesen, megoldja a helyzetet. A különböző halászati tárgyalásokban az lenne a lényeg, hogy ne a kereskedelmi főigazgatóság, hanem a tengeri főigazgatóság vezesse ezeket. Nagyon sok érzékeny kérdés van itt, ilyen például a tonhal kérdése. Pápua új Guineával, a Fidzsi szigetekkel ezzel kapcsolatban megegyezés született, megállapodás az eredetiséggel kapcsolatban. Ugyanez igaz a Fülöp-szigetekre, erre, illetve erre lenne szükség, milyen körülmények között hogyan exportálhatnak. A Pápua új gyakorlatilag nulla fenntartható fejlődés, a foglalkoztatás pocsék, és nagyon sokszor gyerekeket alkalmaznak, nincs meg a higiéniai feltételrendszer a különböző gyárakban, feldolgozó üzekben. Hogyha ehhez hozzáteszük az illegális halászatot is, akkor jó lenne, hogy ezt komolyan vennék, és mindezt megpróbálnák elkerülni. Köszönöm. Geleger asszony kér ügyrendi kérdőjében szót. Mikrofonba kérem. Geleger úr elképesztő, ami folyik ebben a házban. Egyetlen, a világ egyetlen parlamentjében sem történhetne ez meg, hogy nem veszik a halászati szakbizottság elnökét és halászati kérdéseket komolyan. Azt javaslom, hogy függesse föl az ülést. Addig, amíg nem kapunk-e megfelelő tiszteletet képviselőtársaink részéről, mert így nem lehet tárgyalni semmilyen kérdést. Mr. Gallagher, we have to cut. Gallagher úr, folytatnunk kell viszont minden kollégát arra kérek, maradjon csendben, hogy még 10 percig tudjuk folytatni a munkát, lez, lezárandó ezt a fontos jelentést. Rodus asszony a következő felszólalónk. Tisztelt elnök úr, tisztelt Mária Damanaki asszony, az európai halászati politika hatalmas kihívások előtt áll. A halászok egyre kisebb halálományokkal kell, hogy megbirkózzanak, és a méltánytalan versennyel kell, hogy, hogy számoljanak a világ más országaiból. Sürgősen radikális reformokat kell bevezetnünk, hogy az európai vizekben az illegális halászatot megszüntessük, és az európai halászat túlélését biztosítsuk. Egyetértek de van, aki biztos asszonya abban, hogy a halászokat nem szabad túlzott kihívásokkal szembeállítani. Először is ez, ezért van először is ezért kell húsba vágó reformokat követelnünk, és a liberalizációt is bevezetni. A legjobb ö, út a jobb versenyképesség felé az lenne, hogyha pihentetnénk a halálományokat, és helyreállítanunk azokat, és ugyanakkor egy jobb marketing stratégiára is szükség van. Szerintem az európai fogyasztók hajlandóak arra, hogy bizonyos körülmények között ki többet fizessenek az európai halakért, hogyha azok származásáról megfelelő tájékoztatást kapnak. Reimers system. Köszönöm szépen, Reimers asszony következik egy percben. Frau, eh, sehr Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt biztos úr! Kadek úrnak szeretnék gratulálni a kiegyensúlyozott, jó sikerült jelentésekhez. És köszönöm a jó együttműködést. A szabályozás, amely a halászati és akvakulturális termékeket érinteni, nagyon nagy kihívás előtt áll. A 12 milliós tonnás 550 milliárd eurós hal, halászati piacról van szó Európában, ez a világon a legnagyobb ilyen piac. Ez egyre inkább harmadik országok importjától függ, ezért oly fontos, hogy azokat a feltételeket, amelyek alapján termelik és, és importálják ezeket a termékeket, ellenőrizzük. A különleges gazdasági helyzetet is figyelembe kell vegyünk Európa eső és hátrányos helyzetű vidékein. Nem lehet a piaci liberalizációt egyedül felelőssé tenni a nehézségekért. Bizony a hatalmas mennyiségű import is Arra kér, ezért kérem önt arra. Off. Next speaker is Mr. Elnézést mondja az elnök, el kell vegyem a szót öntől, túlment az idején Valenszó úr a következő hozzászóló. Elnök úr, kevés az időm, úgyhogy csak azt szeretném hangsúlyozni, ami Kadek úr jelentéséből a legfontosabb elem. A halászatot nem lehet úgy kezelni, mint más ágazatokat, és nem lehet a termékeket a piac, az ipari termékekhez hasonlóan kezelni. A WTO tekintetében is igaz ez. Ezek kényes jellegű termékek. Nagyon jól mutat rá a jelentése ezen termékek sajátságos voltára. Ilyen értelemben pozitívan értékelem a jelentést. Azt nevezetesen, hogy a halászati termékekre vonatkozó ö, normák mások kell legyenek, mint az egyéb termékek vonatkozóan, és mezőgazdaság tekint, keretében sajátságos termékekről van szó. Man, for one minute. Köszönöm szépen, Trautmann asszony következik egy percben. Katrin Trautmann. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok Kade kollégának ezért a kiváló munkáért. A mai szöveg fejlődést jelent a szabadkereskedelem koncepciójával. A protekcionizmus jelenléte nélkül készült ez a szöveg. Egyetértünk abban, hogy az európai termelés nem elegendő, és ahelyett, hogy importhoz fordulnánk, először intenzívebben kellene védenünk és regenerálnunk a halkészleteket, beleértve az akvakultúrát is, annak érdekében, hogy el ne tűnjön ez az ágazat és a munkahelyek Európában. Ami az import illeti, importot illeti, garantálnunk kell, hogy a halászati és akvakulturális termékek ne méltatlan ö, versenyben ö, kell, hogy álljanak. Ezért támogatom a környezetvédelmi és szociális ö, köz, szempontból az európai címkét köszönöm. Köszönöm szépen, Patrol neves asszony következik egy percben. Senhor Presidente, Senhor Commissar. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. A halászat és akvakultúra termékek piacán nagyon nagy a halászati termékek importja, az összes fogyasztott termékek 60%-át be kell hozni. Nagy kérdés az, hogy hogyan lehetne ezt fenntarthatóvá tenni. Meg kell nézni, hogy mik is itt az alapvető fontosságú dolgok. Először is milyen feltételeket kell teljesíteni annak érdekében, hogy a halászati és akvakultúra termékek, tehát az import halászati akvakultúra termékek minőségét garantáljuk a fogyasztóknak, aztán nagyon fontos az, hogy az import termékek esetében megbizonyosodjunk arról, hogy tisztességes verseny alakuljon ki. Az import halászati és akvakultúra termékeknek ugyanolyan feltételeket minőségi, környezetvédelmi követelményeket kell teljesítenie, mint az Európában elő, A WTO halászati rendelkezései ide is vonatkoznak. Véleményem szerint a fokozatos vám jogok a vámjogok fokozatos felszámolását valahogyan kompenzálni kell. Úgy vélem, hogy a fenntartható fejlődést meg kell valósítani nem csak a halászatban, hanem az ehhez kapcsolódó ágazatokban. Az elnök szakítja hozzászólott. Kedves kollégák, még egyszer arra kérem önöket, hogy csöndben várakozzanak, amíg végére érjük a napirendnek. Még mindig három személy kíván hozzászólni, és utána a spontán hozzászólások következnek. Andrés Barasszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr, biztos asszony. Ez egy rendkívül fontos jelentés. Import termékek kérdéséről van szó. Nem szeretnék semmit sem megismételni, gyors leszek. A halászat nagyon fontos, és úgy tűnik, hogy nagy itt a mozgás a halászat előtt, a szavazás előtt nem tudjunk önmagunkat ellátni halászati termékek területén, és nagyon sok nem megfelelő versenykörülményt tapasztalhatunk, tehát a tisztességtelen versenyt kéne megszüntetni. Arra kérem a bizottságot, hogy a halászati termékeket ne kezelje nem érzékeny termékenként. Nem tartozhat a nem a termékek közé, nem ipari termékekről van szó, érzékeny termékek, a halászati termékek, kérem, hogy a WTO és a FAO normáit alkalmazzuk erre. Nem tudunk fenntarthat, nem tudjuk magunkat fenntartani ez ügyben, nem tudunk igazi piaci fellépést kialakítani, hogyha nem így kezeljük a halászati termékeket. Köszönöm. Thank you. As I... Köszönöm, hogy már említettem. Átugorjuk a ö, spontán felszólalásokat, és megadom egyből a két biztosnak a szót. Tehát hallgassuk meg a biztosokat, megválaszolva a képviselő kérdéseit jelentéssel kapcsolatban. Mr. Atkins, points of order. Atkins úr, ügyrendi kérdés? Chairman. Elnök úr. Ismét felszólalok, hogy önnem keresztül javasoljam az elnökök értekezletének, hogy valaki hozza össze itt a dolgokat, rendezze meg a dolgokat rendesen. Nekünk eredetileg azt mondták, hogy 12-kor lesz szavazás, minden 5 percben 5 perccel tovább tettük, többen jelentkeztek a spontán felszólásra, ez megcsúfolja a parlament munkát, valaki vegye kézbe a dolgokat. Indicated that the votes will be postponed to... Yeah jeleztük, hogy 12-20-kor lesz a szavazás, úgyhogy kérem, engedjék, hogy folytassuk a biztosok válaszával, és biztos vagyok benne, hogy 12-20-kor szavazhatunk, úgyhogy megadom a szót Damanaki biztosasszonynak. Köszönöm, elnök úr. Én ugyan nem tudok mit, mit tenni, de rövid lehetek. Azt szeretném elmondani, hogy figyelembe vesszük a képviselők aggájait, és ahogy de Gucht úr is, és én is már említettük, megpróbálunk egyensúlyt teremteni. Érhető halászati ágazatra van szükségünk, és vannak kötelezettségeink a WTO-val és más nemzetközi szervezetekkel, testületekkel szemben. Úgyhogy szeretnék biztosítani mindenkit arról, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy hozzájárulhassunk a halászati politika reformjához, és hogy ez a halászok érdekeit képviselje. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig, ha szeretne reagálni, az előadónak adok szót, Kadek úrnak. Igen, kívánnék szólni, elnök úr. Először is kollégáink viselkedését teljesen tiszteletlennek és elfogadhatatlannak tartom az ilyen parlamentben. Egyszerűen botrányos, amit csinálnak. Csak egy dologra gondolnak, hogy szavazhassanak és hazamehessenek. Nagyon fontos jelentéssel foglalkozunk, legalább annyi tiszteletet tanúsítsanak, hogy hallgassák meg az embereket, vagy pedig menjenek innen ki. Mindenesetre, kedves kollégák, ezután nem kétlem, hogy néhány percen belül meg fogják szavazni nagy többséggel ezt a jelentést. És szeretnék köszönetet mondani, mert lehetőségem van erre a ö, halászati bizottsági ö, kollégáknak, és Frága kollégának, aki segített nekem, és ö, nekem adta ezt a témát. Szeretnék köszönetet mondani Capola Santos, Reimers kollégáknak, Robertsik kollégának, Luling asszonynak a vitákban való részvételéért és a módosító indítványok megfogalmazásáért. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult a jelentés elkészítéséhez, a kutatás részéről, a TRAD, Mari főigazgatóságok Somogyi Zoltán, Ameria Garcia Ferrer nevét szeretném megemlíteni a trad főigazgatóságról, Roland Ranko, a Mári főigazgatóság képviseletében. Szeretnék Mariának köszönetet mondani, és Dögúrt úrnak. Dögúrt úr sajnos nem hallottuk a válaszait, még akkor is, hogyha nem egészen kielégítőek számomra. Szeretnék Irani Jimeneznek is köszönetet mondani asszisztenseimnek, és külön szeretném Filip Buszkát megemlíteni, aki nagyon sokat segített ebben a jelentésben, és segített nekem. Végezetül szeretném köszönöm előre, megköszönni önöknek előre is szavazataikat. Thank you, Mr. Kade. Just... Köszönöm szépen. Köszönöm, Kadek. Csak egy magyarázat. De Gucht úr azért nem válaszolt, mert nagyon nagy zaj volt a teremben, és elnézést kérek ezúttal mind a két biztostól, vendégeinktől, hogy ilyen zaj fogadta őket. Most azonban eltelt az idő 12 ra 20, folytatnunk kell a szavazással a munkát. everything